Okay, guys, can we start the second? Hölgyeim és uraim, ismét üdvözlöm Önöket. Folytatjuk a negyedik vasúti csomagról szóló érdekfeszítő meghallgatásunkat. A mai délután során a biztonság és technikai szempontokra fogunk koncentrálni. Öt vendég előadónk van, a végén természetesen az árnyék előadók, maga az előadó elnézést, mondja az elnök. A koordinátorok mind hozzászólhatnak majd a témához, lesznek kérdések, válaszok. Az első a gyártók szempontjából közelít a kérdéshez. Hozai Gartazáról beszélünk, aki technikai igazgatója a CAF-nek, és az UNIFE spanyol tagjának a képviseletében van itt. Kortatár úr, 10 percre öné a szó. Parancsoljon. Thank you. Yes, for giving me this, this opportunity to provide with the uh, CAF and... Köszönöm. Uh, a CAF nevében beszélnék az interoperabilitásról, ami a gyártók számára egyre komolyabb problémát jelent ez az átjáratóság kérdése, ugyebár Szeretném először felvázolni a jelenlegi helyzetet. A mai szabályozási keretben két fontos dologról kell beszélni. Az egyik az, hogy bonyolult, a másik az, hogy idő és pénzigényes. Miért olyan fontos? Azért, mert különböző tagállamoktól külön-külön engedélyt kell begyűjteni. Arról is beszél, hogy a különböző tagállamok más, más szabályokat alkalmaznak. A átjárhatóság, a szakmai, technikai specifikációk átjárhatóságán kívül, tehát ettől eltekintve is, 11 ezer különböző nemzeti szabály létezik. Ez, ez tehát idő és pénzigényes. A számításaink szerint 1,2 milliárd euró értékű ö, ö, jármű, vagy állomány vár jóváhagyásra. Mert több mint két évig is tartott ez a folyamat jelenleg. Korábban hogyan működött ez? Korábban cross acceptance, cross acceptance azaz kölcsönös, eh, a szabályok kölcsönös elfogadás elismerése működött, de hát 11 ezer nemzeti eh, technikai, műszaki szabályt kölcsönösen elismerni gyakorlatilag lehetetlen. A vasúti iparnak mire van szüksége? Egy egységes európai vasúti ügynökségre amely kiadja a jóváhagyásokat, az engedélyeket, a felhasználási területet meghasználja, illetve egységesíti az eljárásokat és a szabályokat, mert a különböző tagállamokban különböző más-más szabályok és eljárások vannak alkalmazásban. Egységesíteni kell mindezeket. Röviden leírnám tehát, hogy hogy áll ma a helyzet. Természetesen a nobókat és a debókat talán mindenki ismeri. A gyártók egy, egy műszaki dossziét készítenek el, rengeteg papírra kell gondolni, amelyben a különböző szabványok teljesítését bizonyítjuk. A nobók és a debók, hogy ezt a rögzítést használjam, tehát az értesített testület, illetve a kijelölt testület ezeket értelmezi, értékeli, és általában a vasúbiztonsági ügynökséghez kerül ez, több szinten is keresztül kell menni ennek, mielőtt piacra forgalomba kerülhet az adott jármű. Nem is ez az igazi probléma, hanem az, hogy tagállamról tagállamra más és más az eljárásrend. Mit várunk tehát mi? Azt szeretnénk, hogy az Európai Vasúti Ügynökség eh, egy egyablakos rendszert üzemeltetni, nekem minden tagámban külön engedélyeztetni a járműveinket. Persze a technikai dosszét, műszaki dosszét elő kell készíteni, amit a noboknak, a deboknak ugyanúgy értékelniük kell, de remélhetőleg az egységes európai ügynökség egy ablakos rendszerben adja majd ki a jóváhagyást, az engedélyt, és utána helyezhetik forgalomba a vasútársaságok ezeket a járműveket. Természetesen a biztonsági rendszer frissítése mellett. Nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni a dolgokat, ezt nem is várjuk. Az igazi probléma nem is ez. Han, Remélhetőleg azonban ez az egységes európai vasút ügynökséghez beadnánk egy kérelmet, ami eljuttatná e, a nemzeti hatóságokhoz, vasútbiztonsági ügynökségekhez ezt, akik ezt e, értékelnék, hogy az adott tagállamban ez okozhat-e problémát vagy sem. Ha nem, zöld utat kapna az adott dosszié, visszaküldenék az európai ügynökséghez, és megkapnánk a, az egységes egész pán-európai engedély, tehát egy egyablakos rendszerrel működne, miközben nem iktatnánk ki a nemzeti ügynökségeket sem. A felhasználási terület eh, az átjárhatóság eh, műszaki leírása, a TSI, a nemzeti szabályok betartása, ez mind-mind el is fogadható számunkra. De azt is fontos mindenképpen megvizsgálni, hogy az adott jármű és a vasúthálózat mennyire műk tudnak együttműködni, hiszen országról országra más és más szabályok szerint működik a vasúthálózat, megfelel ezeknek a szabályoknak az adott jármű. Az átmeneti időszakról szólva fontos arról beszélni, hogy nem lehet, nem működhet az Európai Ügynökség az egyik ha hétfő reggel 8 órától. Ez teljesen normális, de kétféleképpen működhet a járműengedélyeztetés rendszere. Ha több mint egy tagállamon kívánja valaki engedélyeztetni az adott járművet, akkor azt az európai hatóságnak kellene kezelnie. Persze a tagállami vasútbiztonsági ügynökség felügyeletet gyakorolna. Amennyiben egy tagállamban kívánják csak engedélyeztetni, akkor Hagyhatnánk nyitva egyelőre a kérdést, hogy a Nemzeti Vasútbiztonsági Ügynökségnél vagy az Európai Ügynökségnél nyújtja be az adott engedélyeztetési kérelmet. De végső soron majd mégiscsak az Európai Ügynökség adja ki a jóváhagyást a tagállami ügynökséggel szoros együttműködésben. Nagyon fontos szólni az eljárásról is, rengeteg szabályról beszélünk minden tagállamban, a szabályok százai ezreinek kell megfelelni, ezért ezzel párhuzamosan el kell kezdeni a munkát azon is, hogy a szükségtelen tagállami műszaki szabályokat csökkentsük. Szerintem erre igencsak nagy lehetőség nyílik. Rengeteg szükségtelen szabályról van szó, ez sem működik eh, eh, egyik napról a másikra, sőt egyik évről a másikra sem, több éves folyamatról van szó, azonban ebben mindannyiunknak szerepet kell vállalnunk. Sok esetben ugyanis a tagállami szabályok túlságosan nagyszámúak, feleslegesek. Mik az új elemei az új európai jóváhagyási vagy engedélyezhetési rendszernek? Az Európai nökség teljes mértékben viselni a felelősséget a kiadott engedélyért vagy jóváhagyásért, egy ablakos rendszerként működne az eljárásokat felügyelni. Ez nem egyik napra a másikra történ történne, hanem egy evolúció folyamatként zajlana ez, éveken keresztül egy fokozatos átállással. Természetesen a kérelmezőnek kell meghatároznia a felhasználási területet, hiszen nem mindegy, hogy az adott vonatokat, járműveket hol kívánja üzemeltetni és a jármű engedélyeztetés eljárás során kiadott engedélynek a teljes eh, felhasználási területet le kell fednie, de csak ezt a felhasználási területet. Úgy véljük, hogy ezekkel az elvárásokkal az Európai Bizottság javaslata összeegyeztethető, eh, tükrözi a vasúti ágazat prioritásait, ezért mi támogatjuk ezt. Ezért zárásképpen hozzáfűznék még annyit, hogy három alapvető gondolatot Harmonizált európai megközelítésre van szükség a járműengedélyeztetésben. Együttműködve, tudjuk, hogy szorít minket az idő, sürget az idő, az időpénz, így is mondhatnám, illetve a negyedik vasúti csomag eh, technikai pillére eh, nem szabad lelassítani, hogyha a csomag más részei kísérelmet is szenvednek, a műszaki résznek, a technikai résznek nem szabad kísérelmet szenvednie, mert túlságosan sok időt pocsékolnak a mérnökeink a jármű jóváhagyással, engedélyeztetéssel. Jó lenne, hogyha valóban mérnöki munkára tudnák fordítani az energiáikat. Köszönöm. Köszönjük szépen, Obiet úr és megragadom az alkalmat, hogy üdvözöljek a márszei diákokat, kb. 40-en vannak itt Danton úrnak a meghívására. A parlamentet megdöbbenti az, hogy a nyilvánosság előtt megnyitják a termeket, ugyanakkor nincsen hely, ahova leüljenek. Ennek az oka az, hogy a képviselőknek kell biztosítani a helyeket, és aztán a lobby csoportok foglalják el a többet, többit. Szeretettel üdvözöljük Önöket, sajnálom, hogyha állva kell végighallgatniuk a vitát, de remélem azért élvezni tudják és valóban elkeserít ha hogy a nyilvánosságot meghívjuk ide, és utána ott kell állniuk a terem végében. Tehát elnézést kérek, de azért szeretettel üdvözöljük Önöket. talán eh, a parlamenti hatóságoknak majd meg kellene vizsgálni annak a kérdését, hogy eh, hogy lehet eh, a, köz, tehát a lakosságot is beengedni, talán kellene külön karzat nekik. Kérem, foglaljanak, jöjjenek ide, és üljenek oda, ahol ezeket a zöld névtáblákat látják aztán ott is van még egy sor, hát nevetséges ez az egész helyzet. Kérem, jöjjenek ide, tudom, hogy nem egész délután vannak itt, de ahol látják ezeket a zöld táblákat, oda üljenek. Hogyha valaki kifogásolná ezt, akkor mondják meg neki, hogy az elnök azt mondta, hogy ide ülhetnek. Hogyha valaki pedig ide szeretne az első sorba ülni, az annak a kilenc embernek biztosítjuk a helyet, mert a képviselők úgyse ülnek oda, mert meg elferdülne a nyakuk. Na, tehát jöjjenek, üljenek ide. Ott is van még öt hely. Jöjjenek, jöjjenek ide előre. You can take the first row, you can become member. Jó, jöjjenek, akár képviselőknek is érezhetik magukat. Jöjjenek ide az első. Don't sit where there's white ones, but sit here. Come on. No, jöjjenek ide, ne féljenek. Ide jöjjenek az első sorba. Okay. Here you are, young ladies. Here. You Down here. No, fiatal hölgyek, jöjjenek ide. Kisasszony, jöjjön ide, jöjjön ide. There we go. Right. Nos, akkor ez az ülés problémát megoldotta, ültetési problémát. Köszönjük a képviselőknek, hogy ezt lehetővé teszik. De ez tényleg engem nagyon dühít. Mert ezen a héten is arról fognak beszélni állandóan, hogy hogyan képviselik a lakosságot Európában, aztán közben ott kell hátul állni. Nos, akkor most nézzük a vasúttársaságoknak az álláspontját, vagy az ő perspektívájából, szempontjukból vizsgáljuk meg. A holland vasút képviseletében Erik van Eindhoven jössz. Akkor kérem vegyék föl a fejhallgatóikat, és akkor elkezdhetjük. Van Eindhoven úr. Köszönöm szépen. Az NS nevében köszönetet mondok a meghívásért, hogy eljöhettem ide, hogy beszámolhatok fontos dolgokról ennek az ágazatnak a szemára. Nos, Fontos most kifejezni véleményünket a javasolt intézkedésekkel kapcsolatosan, a technikai résszel kapcsolatosan, a meghívásnak tehát szívesen megfeleltünk. Ugyanakkor azt is be kell mutatnom, hogy Hollandiában mit értünk el a vasúti ágazatban. Miután bemutatták az első vasúti csomagot az Európai Bizottságban, és ezt a parlament is elfogadta, a hollandok igencsak gyorsak voltak a végrehajtással, és ugyanez volt érvényes a második és harmadik csomagra is, és ennek meg is volt a hatása. Az infrastruktúra menedzserek és a vasútársaságok szétválasztása megtörtént, és szoros együttműködés alakult ki a két féle szereplő között, mégpedig az OCCR keretében, az operatív vezérlési és ellenőrzési helységben és megtörtént az utasforgalomban is egy bizonyos dereguláció, valamint teljes mértékben megnyílt az áruszállítási piac. Hollandiában 140 millió vasúti kilométer van lefedve, és 25 millió ebből más szolgáltatók, tehát nem mi látunk el 30 útvonalon. Van egy franchise-unk a holland kormány számára, és különféle vonat kategóriákat kombinálunk, a helyi érdekű vonatokat, intercity vonatokat, és az elmúlt 10 év során 20%-os növekedést tapasztaltunk az utas forgalom tekintetében, tehát ezeket a számadatokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez 10 év végrehajtási munka eredménye a vasúti csomagot illetően Hollandiában. Miért is mesélem ezt el? mert a negyedik vasúti csomag ott nem lehet természetesen az elődeitől elválasztani. A fő motiváció az, hogy az európai vasúti ágazat ne kerüljön jelentéktelen pozícióba. Azonban sok országban nem felel meg a helyzetnek ez a csomag, különösen Észak-Nyugat-Európában és akár Hollandiában is. Természetesen szükség van még javításokra, de a, a kérdésemet igennel és nemmel is meg lehet válaszolni. Természetesen nagy esélyeket biztosít az Európai Bizottság javaslata, ez hatékonyabbá teheti Európában az ágazat helyzetét, és olyan vasúti ágazat jöhet létre, amely a kívánatos modern shifthez hozzájárulhat. Azonban, ami a PSO rendeletet illeti, Gross úr kérte, hogy ezt fejtsük ki. A negyedik vasúti csomag nem annyira célra vezető, és ezt ki fogom fejteni, hogy miért is van ez így. Elnök úr, <clears throat> ami az ERA, az Európai Vasúti Ügynökség lehetőségeit illeti, képes az ERA diversifikálni az anyagot, még a, azonban azt figyelme kell venni, hogy az engedélyeztetés nagyon sok pénzbe és időbe kerül, a belföldi hatóságoknak továbbra is fontos szerepet kell játszaniuk, hiszen ők tudják, hogy milyen biztonsági szint elérésére van szükség. Amikor tehát kialakul az új rendelet, akkor a biztonság mindenképpen megőrzendő kell, hogy legyen. Az erre koordinátora lehet ezeknek az intézkedéseknek, ez felgyorsítja az engedélyeztetési eljárásokat. Tehát bizonyosan előrelépést tudunk elérni, akár az operabilitás tekintetében is számos lehetőségünk van. Van itt, a, van itt egy új dokumentumunk, a Real Map, új korlátozások is kialakultak ugyan a piacon, hiányoznak az új standardek, és monopólium helyzetek alakultak ki a szolgáltatók körében. Az RTMS-nek természetesen adatokat kell adni az erre szemmel az engedélyeztetés szempontjából. Vannak műszaki specifikációk, amelyeknek figyelembe kell venniük természetesen a közlekedési vállalatok reális igényeit is. Hollandiában a vasúti kapacitás rendkívül jelentős, és ezt mindenféleképpen számításba kell venni. 24, de rol van de ERA samengevat als systeemautoriteit. A 20 négyes cikkben az RR-ról úgy beszélnek, mint az RTMS rendszer jóvágyási rendszeréről. Ez a rendszer egyre fontosabbá válik, hogyha el akarjuk érni a kitűzött céljainkat. Tehát az RR-nak segítségnyújtási szerepet is be kell tölteni a e tekintetben. Reméljük, hogy az erre a rendelet jelentéstevője, illetve az interoperabilitási rendelet jelentéstevője számot vetnek majd ezekkel a szempontokkal. Ami pedig a PSO-t illeti a közszolgáltatási szerződést, nagyon fontos ez a, az utasok számára, és az adófizetők számára úgy szintén. És nagyon fontos a hálózat javítása is számunkra, Hollandia számára. Tehát a hatáskör korlátozása Szétes hatással járhat a vasúti rendszerre. A tagállamok nem képesek ugyanis a szükséges mobilitási szint elérésére esetlegesen lehetséges engedményeket nyújtani bizonyos specifikus helyzetekre tekintettel, mint például Hollandiában. Hollandiában három ö, részre oszlik ez az ágazat. A jelenlegi optimalizált szolgáltatásoknak figyelembe kell venniük azt a tényt, hogy nagyon nagyfokú koordinációra van szükség, szabályozásra van szükség. Gyakorlatilag tehát az integrált szolgáltatások rendeletének kialakításánál nagyon fontos, hogy ezt a feladatot a különböző nemzeti hatóságok tölthessék be. Gyakran az utasok nem akarnak egyik vonatról gyakran átszállni a másikra, ezt láthattuk a közvéleménykutatások során is. Éppen ezért azt kell elérnünk, hogy legyen egy harmonizáció, egy koordináció a menetrendek tekintetében is, hiszen beállhatnak különféle zavarok a vasúti közlekedésben. Nos, a jelenlegi infrastruktúrákat illetően Hollandiában megvalósult az infrastruktúrák optimális kihasználása, hogyha a jelenlegi hálózat részekre oszlása, oszlása megtörténik, akkor a szolgáltatás minősége romolhat, és ez nem lenne jó dolog az adófizetők számára. Nagyon fontos többek között azt is szem előtt tartani, hogy bővíteni kellene a kapacitást, az infrastruktúrákat kevésbé hatékony módon lehetne használni. Jelenleg a folyosóinkon nincsenek külön lehetőségek az extra járatok számára. Tehát az infrastruktúrákba kellene beruházni, amelyek azonban a nagyobb fokú integrációhoz nem szükségesek. Önök úr, Végezetül szeretném elmondani, hogy Hollandiában mióta megszületett az első vasúti csomag, egy egyre nagyobb fokú liberalizáció felé haladunk. És az interoperabilitás lehetősége bizonyosan megerősíti majd az ágazatot. Nyilvánvalóan, anélkül, hogy ez csökkentené az ERTMS jelentőségét. Fontos a technológiai innováció is. Az a tény, hogy a liberalizáció egyesek nem kedvelik, ez szerintünk nem megfelelő beállítottság, mi egy hatékony hálózat létrehozását szorgalmazzuk, nem ellenezzük a vasút piac liberalizációját. Amit mi szeretnénk, az az, hogy az integrált hálózat ne aprózódjon fel, hiszen ez nem szolgálná sem az utasok, sem pedig az adófizetők érdekeit. A vasutaink, vasúttársaságaink figyelembe veszik azt a tényt, hogy minden egyes hálózatnak megvannak a sajátosságai, tehát nagyon nehéz az összes a bizottság által javasolt célt megvalósítani. Nekünk sikerült más csomagokkal is növelni az utasok számát a vasúti közlekedésben. Köszönöm. Next. Nagyon szépen köszönjük. A következő előadó az egyetemi szempontból vizsgálja meg ezeket a kérdéseket Ernesto García Vadillo-ról van szó, Spanyolországból, Baszkföldről jött, a Baszkföldi Egyetemről, aki a Technológiai Intézetnek a professzora. Nagyon szépen köszönjük szépen, Simpson úr, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kutatóhelyek, egyetemek szempontját bemutathassam. Az előadásom Elsősorban az átjárhatósági javaslat tervezettel foglalkozik, és Először is néhány szót szólok magáról az irányelvről, az ipar, iparról és a pályahálózat működtetőkről, vagy infrastruktúra működtetőkről. Aztán a szakképesítésekről beszélek, amelyek az irányelvekben benne vannak. Aztán az átjárhatóságról szólok, és a műszaki előírásokról, amelyek az átjárhatóságot szolgálják. Aztán a nyitott kérdésekről fogok beszélni, amelyek az átjárhatósági előírásokkal kapcsolatosak. És azt arról is szólok, hogy ez mennyire befolyásolja az egyetemi kutatóintézményeket. Aztán pedig arról beszéljük, hogy hogyan tudják ezek az átjárhatóságú műszaki előírások belefoglalni a nemzeti normákat is. A független megfigyelő számára nyilvánvaló, hogy ez az irányelv valóban hasznos lesz a gyártók számára, ahogy ezt már hallottuk előtte is, és úgy tűnik, hogy ezen kívül megvédi tulajdonképpen a 11-es egyes pontban a pályahálózat működtetőket is, ahol azt halljuk, hogy ha a tagállam olyan alkatrészt talál, amely az EC típus megfelelőségi nyilatkozatban benne van, akkor nem valószínű, hogy a lényeges követelményeknek eleget tud tenni, és ezért meg kell tennie azokat a lépéseket, amelyek az alkalmazási területet szűkítik, vagy pedig a használatát megtiltják, vagy kivonják a piacról. Aztán a 29-es cikkben a szakképesítéssel kapcsolatban azt olvashatjuk, hogy azok, akik felelősek a megfelelőségi értékelési eljárásokért és az az ellenőrzésekért, azoknak jó műszaki és szakmai felkészültséggel kell rendelkezni. Azért, hogy minden értékelési tevékenységet el tudjanak végezni. Itt nem csak építőmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, stb. területekről van szó, hanem különleges vasúti technológiai ismeretekre van szükség. Az egyik például a vasúti dinamikának a területe. mivel az Európai Unió vasútjai fejlettebbek, mint az Egyesült Államokban, nagyon sok olyan egyetem van az Európai Unió területén, amelyek megfelelő magas szintű mérnöki tanulmányokat biztosítanak. Ez sokkal nagyobb számban van így, mint az Egyesült Államokban. A következő témám az interoperabilitás, tehát az átjárhatóság. Figyelembe kell ugyanis venni, hogy mi történik a TSI-kkel, tehát az átjárhatósági műszaki elírásokkal. Nem akarok többet mondani, mint amit itt látnak. Csak annyit mondok, hogy 17 TSI van, tehát ilyen előírások, vannak amelyek keresztirányúak, vannak, amelyek a nagysebességű vasúttal foglalkoznak, és aztán a többi másfajta vasutakkal. Ezek közül három, ezeket nyillal mutatom, és ezekkel kapcsolatos nyitott kérdésekre szeretnék rámutatni. Itt a kutatók, tudósok játszanak szerepet Először négy ilyen kérdést említek. Az első az ellenőrző kupossági, e, megfelelő kupossági ellenőrzésről van szó, aztán a vágánymerevséggel kapcsolatos követelmények, aztán a zaj és a rezgés határértékekkel kapcsolatban, és ezeknek a a, aztán pedig az oldalszer hatásának a csökkentésével kapcsolatos tanulmányok. Az gördülő állományt illetően e, a tengely e, csapágyokkal kapcsolatos e, feltétel állapotának az ellenőrzése fontos. Aztán a változtatható nyomtávú kerék eh, párokkal kapcsolatos kérdések, utána pedig a mozdonyok és a, az utas eh, eh, gördülő állomány vagy járművek utasszállító kapcsolatos kérdések. Vannak még más kérdések, amelyek a műszaki összeegyeztethetőséggel, összeférhetőséggel kapcsolatosak, aztán vannak olyanok, amelyek nem a műszaki kompatibilitással kapcsolatosak, a jármű és a hálózat kötöz. Szeretnék ezekre példákat mutatni. Szerencsére ezek nem fognak újból megtörténni, de az a kép, amit itt látnak, az azt mutatja, hogy mik a következményei annak, hogyha egy teszt tehát egy vizsgálatot egy régebbi dízel mozdonyjal használnak, tehát láthatják, hogy a, a, elmozdul a sín. Aztán most nézzük annak a következményeit, hogyha nem megfelelő kerékprofilt használnak, és a sínfej kagylós kopása következik be, és a sínfej használ repedése, és ezen kívül futófelület fáradás is jön. És ezzel eljutunk a, egy kezdeményezés említéséhez, ez pedig a shift to rail, tehát átállás a vasútra. A 2020-as hetes keretprogram keretében történik majd ez meg. Ezt, itt látják azt az öt kutatási prioritását, tehát az prioritást az energia és a tömeghatékony technológia, a nagy kapacitású vonatok számára, aztán az előrehaladott közlekedés irányítás és ellenőrzési rendszék, aztán a fenntartható és vonzó európai teherszállításnak a technológiája, aztán az információs technológiás megoldások és a hat, költséghatékony nagy kapacitású kapacitású infrastruktúra. Végül pedig integrálni lehet az átjárhatósági műszaki elírásokat és a nemzeti normákat. Jelenleg léteznek a nemzeti normák és a TSI-k, és aztán a nemzeti ügynökségek és az ERA, tehát az Európai Ügynökség, és ez így lesz még egy pár évig. Ugyanakkor az egyetemek mindegyik tagállamban semleges és független testületek lehetnek, amelyek eh, segíthetnek, segíthetik az integrációt és az egységesítést. Ezzel pedig eljutunk a eh, konklúziókhoz, amelynek az elsője az, hogy az az irányelv tervezet a gyártókat, gyártóknak hasznos, és arról is szól, hogy hogyan lehet őket megvédeni, az infrastruktúra irányítókat. Aztán az európai ügy, egyetemek közül jelentős számban nagyon aktívan vesznek részt a különleges vasúti technológiai oktatásában, és a megfelelő szakképzettséggel rendelkező embereket bocsátják ki. Aztán a Horizon 2020-as Shift to Rail programban Európában segítenek a nyitott kérdéseknek a megoldásában, elsősorban az asztalhatóságú műszaki elillárásokban. És ez a ezt a közleményezést aktívan támogatnia kell a bizottságnak és az Európai Parlament Kutatási és Közlekedési Bizottságának. Végül pedig az egyetemek mindegyik tagállamban semleges és független testületek, amelyek segíthetnek a térség integráció és a nemzeti normák integrációjában. Köszönöm szépen. Köszönjük. Következő hozzászólónk. Nem más, mint Mikko Peris, aki az észt gazdasági és közlési minisztérium képviseletében fog a balti eh, vasút projektekről beszélni. Köszönöm elnök úr a megtisztelő lehetőséget. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, ahogy az már elhangzott, Mikko Perisnek hívnak, az észt gazdasági és minisztériumban dolgozom. A regionális fontossággal bíró Rail Baltic, tehát balti vasúti projekt menedzsere vagyok. Azért vagyok itt, hogy szakértői szempontból számoljak be arról, hogy az Európai Vasúti Ügynökségnek tulajdonítandó új hatásköröket mi hogyan látjuk. Erről egyébként csak ügynökségként fog beszélni. Észtországból érkeztem, megpróbálok mégis inkább regionális szempontból közelíteni a kérdéshez, a balti államok egészének véleményét képviselve balti államok vasúti rendszere kicsit más, mint az Unió többi részében. Történelmi okokból a vasúthálózatunk nincs teljes egészében összekötve az európai hálózattal, ezért a balti hálózatot gyakran csak elszigetelt vasúthálózatként emlegetik. Ez külön figyelmet <clears throat> érdemel az ügynökség leendő hatáskörének szempontjából. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznom kell, hogy egy pillanatra se téveszi meg önöket a beszédem. Igenis azt szeretnénk, hogy ezeket a szűk keresztmetszeteket megoldanánk. Az új balti vonal pontosan úgy épül, hogy az európai a transzeurópai közlekedési hálózatba becsatlakozzunk, Lengyelországgal és Finországgal együttműködve. Remélhetőleg 2023 végére ez meg is valósul. Hölgyeim és uraim, minden okunk megvan arra, hogy jónak minősítsük a bizottság javaslatát. A negyedik vasúti csomag különösen fontos, mivel az átlagember és a vasúttársaságok nagyon sokat nyerhetnek vele. a csomag létrejöttének eh, mozgató rugója, vagy létrejötte ellen nagyon nehéz bármit is eh, felvetni, hiszen az mozgatta, hogy az átjárhatóságot, a biztonságot, a szabályok harmonizációját, és végül, de nem utolsó sorban az engedélyeztetési eljárás eh, bürokratikus terének csökkentését tűzte ki célul. A céljai üdvözlendőek, és úgy véljük, hogy az európai közös piac működését ez segíti, nem is beszélve az egységes európai vasúti övezetről. Ha megengedik, akkor most egyes részleteire koncentrálnék ennek a csomagnak, név szerint az Európai Vasúti Ügynökség hatásköreire. Három gondolatköré gyűjtöm megjegyzéseimet. Elsősorban az ügynökség és a Nemzeti Vasútbiztonsági Ügynökségek munka megosztása világosabban ki kellene, hogy derüljön a csomagból. Jelenleg igencsak fragmentált a munkamegosztás, így nehéz igazán kideríteni, hogy mi a kötelességünk, mi a jogunk annak érdekében, hogy biztosítsuk az európai vasúthálózat átjárhatóságát és maximális biztonságát. A közös kompetenciák felől való közelítés szerintünk jó megoldás lenne, éppen ezért a jogszabálynak világosan szó szerint le kellene fektetnie az ügynökség és a nemzeti hatóságok feladatait a cél az kell, hogy legyen, hogy az átfedéseket elkerüljük, és hogy a munkaerő megosztás valóban kiegyensúlyozott legyen. Ezen munkaerő megosztás részeként az elszigetelt vasúthálózatok ügyét külön kell kezelni. Például az engedélyezés terén a munkamegosztás attól függhetne, hogy az Európai Unió ö, ö, általános hálózatán, a EU-s nyomtávú hálózaton akarják üzemeltetni az adott gördülállományt, vagy esetleg egy elszigetett hálózaton, vagy egy tagállamban. A forgalomba helyezésre vonatkozóan az ügynökség egyablakos rendszerként működhetne a nemzeti hatóságokat koordinálva. De például, hogyha az adott jármű csak egy tagállamban kívánják használni, akkor a kérelmező szabadon választhatna az Európai Ügynökség vagy a tagállami hatóság között, melyikhez nyújtja be a kérelmét. A tagállami vagy helyi hálózatokon üzemeltetendő járművek engedélyeztetése valószínűleg tagállami szinten célra vezetőbb lenne. Ugyanakkor általánosságban üdvözlendő az a cél, hogy az Európai Ügynökség az engedélyeztetésben nagyobb szerepet játszana, és az Európai cél, Bizottság harmonizációs céljaival teljes mértékben egyetértünk, az engedélyezteti eljárást valóban fel kell gyorsítani unió szerte. Másodszorban ha egyszer a munkamegosztás eh, világosan szabályozásra került, eh, akkor az ügynökségnek felügyeleti szerepet is kell játszani a tagállami hatóságok felett, ehhez megfelelő hatásköröket kell kapnia. Ehhez jogalap kell ahhoz, hogy beavatkozzon, amikor úgy véli, hogy a tagállami hatóságok nem látják el feladatokat teljes mértékben. Például szükségtelen késedelmek, vagy a vasúttársaságok által benyújtott panaszok esetében különös tekintettel eh, az Európai Ügynökség azon hatáskörére, ami a, biztonságot és az átjárhatóságot eh, fedi le, ezt a jogszabályban alaposan körül kell bástyázni. A megerősített együttműködés az Európai Ügynökség és tagállami hatóságok között szintén üdvözlendő. Harmadsorban azt javasoljuk, hogy az Európai Ügynökség hatáskörét erősítsék, fokozatosan persze, hogy erre felkészülhessen minden érintett fél. Ez egyértelmű mérföldköveket kell megállapítani, illetve olyan átmeneti intézkedéseket, amelyeknek be kell kerülniük a jogszabályba is. Ez annak, ez ami a szükséges, mert eh, az elején az Európai Ügynökség valószínűleg nagyobb mértékben támaszkodik majd a tagállami hatóságokra, illetve a technikai szabványok eh, az az átjárhatósági technikai szabványok megfogalmazása még nem zárult le. Szerintünk ez lehetővé tenni, hogy egy optimális átmeneti időszakot határozzunk meg az ügynökség munkájának bevezetésére. Továbbá jelenleg a Nemzeti Vasútbiztonsági Hatóságok a balti országokban idő és pénz szempontjából roppant hatékonyak. Ezt a hatékonyságot meg kell őrizni, ez kell legyen az Európai Ügynökség módusz operandia is, amikor átveszi új szerepét. A hatékonyság egy, pra, egy gyakorlati szempontja az, hogy egy átfogó számítástechnikai rendszert kell mindenképpen bevezetni, ami felöli az európai és a tagállami engedélyeztetési procedúrákat. Kedves kollégák! Ez tehát a Baltikum álláspontja a negyedik európai vasúti csomaggal kapcsolatban. Valóban az ügynökségnek megerősített hatáskörökre van szüksége, ugyanakkor az eljárásos rendek közötti különbség miatt csak a fokozatosság jegyében szabad bevezetni mindezt. Ezen kívül egyértelműen meg kell határozni és meg kell fogalmazni azt, hogy az Európai Ügynökség és a tagállami hatóságok munkamegosztása pontosan hogyan alakuljon. A munkamegosztás részeként arányosan kell a hatásköröket is felosztani, főként az elszigetelt hálózat, vasúthálózattal rendelkező tagállamok esetében. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy gyorsan és olcsón folyjon az engedélyeztetési eljárás. Köszönöm ezt a lehetőséget, és természetesen továbbiakban is szívesen működünk Önökkel együtt vasúti és más közlekedési kérdésekben. Köszönjük szépen! Paris úr, aki az utolsó előadó, a, a Steer Davis Gleaf képviselő, Francesco Dionori. Köszönöm szépen, elnök úr! Rövid bevezetőként annyit mondanék el, hogy a Steer Davis Cleave megbízták azzal, hogy a negyedik eh, vasúti csomagnak a hatásvizsgálatát elvégezze, és az egyik ilyen tanulmány az a negyedik csomagnak a technikai pillérével foglalkozott, tehát az Európai eh, Vasúti Ügynökség kérdésével. Ennek a munkának az elvégzése során megvizsgáltuk azokat az eljárásokat, amelyek a hatásvizsgálattal kapcsolatos, és a bizottságnak a szabványait, normáit is megvizsgáltuk. Tehát részletesen vizsgáltuk az érdekelt feleknek a használatát, tehát hogy hogyan tudják az ügynökséget legjobban kihasználni a jövőben. Aztán aki kulcs legfontosabb problémákra szerettünk volna rámutatni, és hogy hogyan lehet előrelépni, arról is szóltunk. Ma délután már hallottunk a problémákról, elsősorban a az interoperabilitást, átjárhatóságot illetően, de láthatjuk, hogy az első probléma azon technikai és administratív korlátoknak a további megléte, amelyek hosszú és költséges eljárásokat eredményeznek az ágazat számára, és ez a vasútnak a versenyképességét is megbefolyásolja. Láthatjuk, hogy ez négy területen történik. Az egyik, hogy a nemzeti intézmények nem hatékonyan működnek, azt aztán az új belépők ellen hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a nemzeti intézmények, az EU jogszabályokat különböző módon hajtják végre, és a nemzeti vasúti rendszereknek az öröksége és szempontot nézzük. Na akkor a nemzeti intézményeknek a működését illetően több érdekelt felekkel tárgyaltunk az Európai Vasúti Ügynökség képviselőivel is, és több szempontot megvizsgáltunk részletesen a nemzeti biztonsági ügynökségek gyakorlatát illetően. Először a emberi erőforrásokat néztük meg, vagy másfajta erőforrásokat is, azt láthatjuk, hogy az átjárhatósági kérdésekkel foglalkozó alkalmazottak egytől akár 162-ig is terjedhetnek számba, és az gazdasági források is korlátozottak. Aztán a biztonsági tanúsítványok megszerzésének a költsége szintén lényeges változásokat mutat, különbségeket mutat. Vannak olyan tagállamok, ahol nincsen díja ennek, van, ahol 70 ezer eurót is elérhet. Nyilvánvalóan az EU 15 tagállamban eh, az átlag magasabb. De az általános trend az, hogy az EU 12 országában is eh, növekszik. A harmadik kérdés a járműengedélyeztetés kérdése. Itt is nagy változatosságot látunk, attól függően, hogy mennyibe kerül ez az engedély. És az ügynökség 1,6 millió euróról beszél járműként, de akár 10 millió eurót is elérhet ez és a költségeken kívül még az idő is számít, ez is fontos a művel, működtetők számára, ez a teherjárművek számára 90 napot jelenthet, de hogyha megnézzük a mozdonyokat, vagy egész jár, szerelvényeket, akkor ez ennél magasabb szám is lehet. Például van olyan szerelvény, amelyel kapcsolatban 7 évben telt az engedélyeztetés. És ez nyilvánvalóan a e, befektetési döntéseket hozó emberek számára problémákat jelent. Az érdekelt felek, akikkel beszéltünk, említették, hogy ezek a költségek és az hozzá szükséges idő a nagyon hosszú, és néha az új belépők számára még rosszabb a helyzet a némelyik új belépő, nem mindegyik, akikkel beszéltünk, úgy látta, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek az engedélyeztetési eljárás során és a tanúsítás során a nemzeti hatóságoktól. Tehát nem csak amikor egy nemzeti piacot akarnak, a piacra akarnak belépni, hanem a meglévő működteték is, amikor más piacokat keresnek Nyilvánvalóan a belépési korlátok túl magasak, és ez az egységes európai közlekedési térség működését akadályozza. Ezen kívül a jogszabályokat is különböző módon vezetik be. Az érdekelt feleknek 62%-a említette ezt, mint problémát, és itt olyan számokat látnak, olyan adatokat látnak, ez itt jobbról balra kell nézni, ugyanis úgy soroljuk fel azokat a tagállamokat, amelyek nél nullát látnak, amelyeket nem említettek. Aztán látjuk azokat a tagállamokat, akik a legnagyobb problémákat említették, hogy különböző módon vezetik be a jogszabályokat. Végül pedig az örökölt vasúti rendszer probléma ja, azt jelenti, hogy a száz év óta ugye különböző normák alapján működtek, és ez annak az eredménye, és csak most kezdenek foglalkozni ezekkel a kérdésekre az ügynökség már is foglalkozik ezzel a kérdésekkel, és hallottuk az előadásokban is ezeket, de azért e, ez időbe telik, hogy új infrastruktúrát építsenek ki azért, hogy ezeket a szempontokat harmonizálják. Aztán persze vannak még nemzeti szabályok, amelyek ezeket a belépési korlátokat továbbra is fenntartják. Például a nemzeti szabályok néha nem átláthatók. Aztán a meglévő vagy hagyományos szolgáltatónak nyilvánvalóan megvan az előnye abban, hogy ismeri ezeket a helyzeteket, és aztán szükségtelen nemzeti szabályok is vannak, amelyeket említettek a az érdekelt felek. Na most akkor nézzük meg részletesebben az ügynökségnek a jövőbeli szerepét. Mint ahogy hallottuk, és ma délelőtt is hallottuk, az érdekelt feleknek a többsége arról szólt, hogy az ügynökségnek nagyobb szerepet kell látni az engedélyeztetés és tanúsítási eljárás során, azért, hogy ezeket a problémákat, a számukat és a hatásukat csökkente, és hogy versenyképesé tegye az ágazatot. Vannak persze különböző megközelítések, tehát hogy ne tegyenek semmit, amely, hogy megtartsák a status quo egészen odáig, hogy mindent tegyenek meg, és szüntessék meg a nemzeti hatóságokat. No, ezt a képet talán nem látják elég jól. A fekete vonal a nagyobb együtt összehangolást akarja, aztán aztán nagyobb egy összehangolási szerepet adjanak az ügynökségnek, aztán az ERA legyen az egyablakos intézés, az ERA és a Nemzeti Biztonsági egy, Ügynökségek megosszák a hatáskört, és végül az alsó sor az ERA, amikor átveszi a tevékenységeket a nemzeti ügynökségektől az engedélyezés és az tanúsítás során. Ez mind költségeket takarítana meg, és javítana a helyzeten, de a többi módszer az egész ipar számára nagyobb elénye, előnyt biztosít. Na most a biztonsági tanúsítási eljárásnak a megtakarítási szempontjait is vizsgáltuk. De minden esetre itt nem csak a működtetőket és a gyártókat érinteni pozitívan ez, hanem nézzük meg az egész iparra gyakorolt hatást, a költségmegtakarítást, hogyha csökkentjük a nemzeti ügynökségeknek a hatását, és hogy egyáltalán, hogy milyen tiszta hatással előnyökkel rendelkezik, eh, hogyha az ügynökség megoldja a hatáskörét a nemzeti ügységekkel. Tehát, hogyha a nemzeti szakértőket is felhasználják a technikai szempontok vizsgálatára, eh, akkor és erre nagyon szükség lesz, amikor még csak építi a, az ismereteit, a kompetenciáját az ügynökség, tehát támaszkodnia kell a nemzeti szakértőkre is. Ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Dionori. That Köszönjük Dionori úrnak. Mindenki 5 percet kap. Bilbao Kramer és Zile kollégák, és aztán három percet kapnak a koordinátorok, és aztán még a kollégák közül jelezze, aki még hozzá kíván szólni, felveszik fel listára. Bilbao asszony 5 percben. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a délelőtti ülésünket követően és a ma délutáni meghallgatás után úgy vélem, hogy nagy kihívás előtt állunk, és képviselőként nagy felelősséggel rendelkezünk. egyet egyetértek, ami elhangzott, de elmondanám, hogy van itt egy közös elemzés, azt illetően, hogy túlságosan sok a szabály tagállami szinten. Hiányzik az átláthatóság, az ügynökség tekintetében nagyon késedelmesek az engedélyezések kiadásai, tehát ezt a jelenlegi helyzetet mindenképpen meg kell változtatni. Úgy vélem, hogy az interoperabilitásról szóló jelentésre ezt megtesszük, hiszen most már ez felelősségünk, és megteszünk mindent, hogy egy haladó európai megközelítést alkalmazzunk erre az ágazatra. Ez nem lesz könnyű, mert miután meghallgattam a ma délelőtti előadásokat, és aztán most a délutáni előadásokat, látom, hogy a történelmi szolgáltatók hatáskörei országainkban, nos, tehát ezek a hagyományos vasúttársaságok a fennálló helyzet megtartására törekszenek. A parlamentben láthattuk a különböző jelentések alapján, hogy a belföldi, a tagállami hatóságok általában és remélem, hogy a negyedik vasúti csomag megváltoztatja majd ezt a helyzetet. Nos, tehát ezek a hatóságok a jelenlegi helyzet fenntartására törekszenek. De miután meghallgat láttam a délutáni előadásokat, látom, hogy ez egyrésztről az innovációt is akadályozza a vasúti ágazatban, másrésztről pedig az ágazat versenyképességének erősítését, hogy globális szinten meg tudjunk felelni a kihívásoknak. Hiányzik az átláthatóság, tehát a magánbefektetések megbénulnak ennek, ennek következtében, a piacra jutás nehézével és így a fejlesztési lehetőségektől is megfosztjuk magunkat a vasúti ágazatban. A jelentéstevő álláspontja, tehát az, hogy előre vegyük ezt a jelentést, hogy olyan jelentést dolgozzunk ki, amely természetesen rengeteg munkát igényel majd, különösen annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk, de a célunk az lesz, hogy a vasúti ügynökségnek fontosabb szerepet biztosítsunk, garantáljuk a technikai specifikációk egyszerűsítését, illetve a nemzeti mm, hatóságok szerepét is tisztázni akarjuk. Kortazar úrtól kérdezném, hogy biztosítson nekünk néhány kiegészítő adatot, és a többi előadó is megemlítette, hogy két hónapra, egy évre is szükség lehet egyes vasúti kocsik esetében, sőt volt olyan is, hogy hét évet kellett venniük az engedélyezésre. Nos, tehát az ön tapasztalata, tapasztalata alapján mely átlagos időkkel kell számolni ezen engedélyezések megszerzéséhez, és ez mennyiben befolyásolja az adott termék költségét, árait, és milyen kihatással jár mindez a végfelhasználókra. Természetesen ezen késedelmek nem ingyenesek, illetve nem csupán a gyártók fizetik meg ennek a költségeit, hiszen végeredményben a végfelhasználókra hárulnak ezek a költségek, vagy a jövőbeli felhasználókra. Nekik is meg kell fizetniük ezen költségeket. Tehát az európai fejlesztés érdekében mindezen tisztázó észrevételek fényében szükségem lenne erre a kiegészítő információra, tehát hogy milyen kiegészítő költségek merülnek fel ezen késedelmes engedélyezés eljárás okán. Nekünk parlamentként egyszerűsíteni kell az eljárásokat, teljes mértékben egyetértek a Francesco Dionori által mondottakkal. Arra van szükség, hogy megfelelő informatikai, elektronikus támogatás legyen ezen engedélyezés eljárások esetében, és ezen informatikai eljárásokat valamennyi ö, szereplő számára rendelkezésre kell bocsájtani. Bárkinek hozzá kell tudnia férni ezen elektronikus támogatási ö, módokhoz. Tehát egyetértek a Dionori úr által mondottakkal. Tehát Gortazar úrtól várom ezt a kiegészítő adatot, hogy milyen költségekkel járnak a kisadelmek. Köszönöm, Bilba asszony, mielőtt megadom a szót Kramer úrnak, szeretnék egy újabb látogatói csoportot üdvözölni. Gebhardt asszony meghívására Stuttgarttól északkeletre érkeztek eh, helyi önkormányzati képviselők, remélem érdekesnek, izgalmasnak találják ezt a vitát. Kramer úr, 5 percben. Úgy vélem, hogy világos az elemzés. Ez az európai rendszer drága, hosszadalmas, semmit nem eredményez, és a verseny sem támogatja, ezért a vasútnak nincs esélye, ezen változtatni kell. Most némileg csalódtam az előadások számos részétől, mert mindig azt sorolják fel, hogy miért, hogy rosszak a dolgok, ezt valamennyien tudjuk. Mi többet, én többet vártam, itt bizt, javítási javaslatokra lenne szükség. Erről keveset hallottam. Hallottam azt, hogy ERTMS probléma újra és újra felmerül. A 3.0-es variáns esetében több mint 200 változtatásra törekszenek. Tehát itt ö, eltérő rendszerek alakulnak ki RTMS rendszer tekintetében, mert nincs európai koordináció. Miért nincs ilyen? Erre szükség lenne. Az egyablakos ügyintézés csodálatos. Második dolog Hollandia. A felgyorsítás fontos, de az unbundling katasztrofális, ezt másoktól is hallhattuk. kérdésem, tudjuk, hogy unbonding nélkül diszkrimináció alakulhat ki. Hogyan lehet itt a költségeket felbecsülni? Egyesek azt mondják, hogy ezzel nincs probléma, pénzt keresünk ezzel, mások azt mondják, hogy 5 milliárdos veszteséggel járhat ez. A spanyol professzor beszélt a TSR-ról, ez csodálatos. Nos, Stuttgartban új pályaudvart építenek 10 milliárd eurós költséggel, a vasút kevésbé lesz teljesítőképes, mint a jellegi, és a sinek sokkal merevebbek, mint a mostaniak, és ez a vasút csak az Párizs-Pozsony közötti viszonylatra lesz jó a teherszállítás céljaira, mégis az EU ezt társfinanszírozza ezt a projektet. Nos, tehát az, hogy a sinek ilyen merevek, ez nem felel meg a TSI-nak, az átjárhatósági műszaki előjárásoknak, és ezt ráadásul európai forrásokkal társfinanszírozzák. Hát értse meg azt, ezt, aki akarja, én nem értem. A balti államok esetében érdekes az elszigetelt hálózat, de itt nem csupán egy országról van szó, hanem négy ország, hiszen Lengyelországnak a nyomtávja Lettország, Litvánia, Észtország, mind a négy országban vannak ilyen nyomtávú vasútak. Tehát itt nem egy államról beszélünk, hanem egy rendszerről, aztán itt van az ibériai félsziget, Spanyolország, Portugália, hogyan lehet ezt kezelni, természetesen itt vannak nemzeti sajátosságok, és végezetül hiányzik a jogalap az ERA tekintetében az új rendszerhez. A bizottság sem mutatta ezt be, hogy milyen feladata lesz az ERA-nak, itt egy világos munkamegosztásra van szükség. El kell mondani, hogy ezt európai szinten döntjük el, ugyanakkor ezek és ezek a feladatok a nemzeti hatóságokra hárulnak, hiszen különben megint megkettőzünk mindent, és minden még tovább fog tartani. Tehát kérdés az, hogy hol lehet leépíteni a nemzeti hatóságoknál, és hol kell leépíteni, és hol kell átruházniuk hatásköreiket az erára az erre nem vehet át mindent, hiszen ez túl sok feladat lenne, akkor 30 ezer embert kellene felvenniük, nem erről van itt szó, de úgy vélem, hogy 95%-nak nemzeti szinten kell maradnia, ami viszont érdekes, hogy a konfliktus merül fel, hogyha az erre azt gondolja Németországról, hogy egy bizonyos mozdonyt Franciaországról nem engedélyeznek, és az ERA pedig azt mondja, hogy az összes 27 tagállam számára engedélyeztük ezt a mozdonyt, akkor kinek lesz igaza, ki fog erről dönteni? Tehát konfliktus esetében világos kell, hogy legyen, hogy az erának van az erája az utolsó szó, ő dönt, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor bizonyos technikai dolgokat használnak, csak azért, hogy a konkur- konkurenseket el távolítsák a hálózattól. Például az SNCF is trükk között, ezért rengeteget kell fizetnie szankcióként, másokat viszont nem fedeznek fel ilyen trükközés közepetében, közepejében. Tehát az erának világos kompetenciákra van szüksége, és érdekelne, hogy hol vannak tehát a határok a nemzet és az európai kompetenciák között. Köszönöm Zila urat percben. Köszönöm elnök úr. Köszönöm a vendég előadóinak az érdekes gondolatokat. Láthatjuk, hogy Európában mennyire eltérőek a rendszerek. Van olyan vasút biztonsági hatóság, ahol egy embert alkalmaznak, és van, ahol 160-at. És tudjuk, hogy a tagállamokban mennyire eltér a járműengedélyeztetés ára ezért kell megtalálnunk azt a jó rendszert, ami rugalmas és szabadon választható. A vasútársaságok és fogyasztók számára is, hogy senkit se büntessünk azzal, hogy egyen megoldásokat erőtetünk rájuk. Nem vehetjük a, alapul a legolcsóbb árakat ezért a kérdésem az, hogy mi lenne ön szerint, fordulok szakértőhöz, mi lenne egy elfogadható vagy összeg a jármű engedélyeztetésért? Az önkutatásai alapján mi a megfelelő ára annak, hogy ez, hogy ez azért működőképes legyen, és valóban elvégezzék alaposan a munkát. Másodszorban. A járműgyártók, az egyik kedvezményezetjeinek a csomagnak, ha az életbe lép. Ugyanakkor az intetekkel folytatott egyeztetés során az a benyomás alakult ki bennem, hogy hogy az alkatrészek szabályosítására vonatkozó szabályokat is átadnák a az Európai Vasúti Ügynökségnek ön szerint a járműgyártók képviseletében, ön szerint az ügynökség, az Európai Ügynökségnek valóban érdemes hatáskört adni az infrastruktúra, a gördőállomány mellett az alkatrészek terén is? Harmadsorban. Finnországban például lehetséges, hogy orosz vonatok begördüljenek finn földre, nem kabotásban. Persze, de ez fordítva nem működik, finn vonatok nem gördülhetnek orosz területre. Vagy szó, most egyik balti államból a másikba mehetnek, de a kelet-nyugat az igazi piac, ezért eh, Oroszország, Fehéroszország és egyes és a balti kikötők között mozdulnak elsősorban, nem észak-dél irányban. Ezért, hogyha egy ilyen engedélyezési ügynökség eh, megszületne, akkor ez kinek lenne jó? Az elszigetelt eh, vasút a rendelkező országok esetében ez Moszkvának lenne jó. három balti államban és Finnországban szabad átjárást kapnának így tehát az orosz vonatok. Ezt is gondoljuk végig, hiszen a vasúttársaságok érdekei, a tagállamokban működő vasúttársaságok érdekét nem szabad szem előtt éveszteni. Ez egy nehéz eh, kérdés, nehéz dió, kemény dió, és nem tudom, hogy eh, hogyan lehet ezt megoldani, hogyha tagállami vasútársaságok és nem harmadik országbeli vasútársaságok érdekét kívánjuk szolgálni. A reciprocitas is nyilvánvalóan egyelőre nem működik. Az elszigetelt vasútházatokkal kapcsolatban Észtország és Letország között a mozdonyoknak nagyon nehéz volt. Ilves úr, aki most Észtország elnöke, ezt a balti gondolatot megpróbálta a egyelőre még csak papíron létező, hanem a valóban működő vasútvonalon ellátogatni. A szomszédos országban azonban a valóban meg kellett azt előbb, meg kellett arra bizonyosodniuk, hogy észt mozdony átgördülhet lett hálózatra. Napokig tartott ez előtte. Jó lenne, hogyha valamilyen kölcsönösen elismert tagállami biztonsági tanúsítványt bevezetnénk, főként a az elszigetett a rendelkező országok számokra. Talán egy ilyen háromszinti megközelítés működne, az Európai Ügynökség és a Nemzeti vagy Tagállami Hatóságok között. Köszönjük a Gross úr, három percben. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani. A belga hírügynökség ma egy nagyon érdekes közleményt közé, franciául olvasom fel, az SNCB vonatai, amelyeket... Das e- Nos, ezeket Luxemburgban kell tanúsítani. Belgiumban voltak balesetek, ezt tudjuk, és a luxemburgi adminisztráció biztosított arról, hogy a következő hónapokban ezt a problémát meg lehet oldani, ugyanakkor Arlomban le kell szállni az utasoknak a vonatról, hogy felszállnak egy másik Luxemburgba tartó vonatra. Hogyha össze akarjuk foglalni mindazt, amit az Európai Parlamentben el akarunk érni, az pontosan az, hogy az ilyenfajta dolgokat elkerüljük, hiszen így módon mindenki helyett hozzánk, és megkérdezhet, hogy mit is tesztek Európában, hogy ilyes valami ne forduljon többet elő, miért mondjátok, hogy a közút ilyen hatékony, a vasút pedig nem, hogyha most még ilyenfajta problémák állnak fenn. Éppen azért kérdésem részben ö, arra irányul, amiről már hallottunk, az a véleményük, hogy a bizottság jelenlegi javaslatai itt egy közvetlen választ adhatnak erre a kérdésre, és ha igen, hol, és ha nem, akkor parlamenti képviselőként még mindig javíthatunk, hogy ezeket a célokat elérjük, ma délután mindenki akarja ezen célok elérését. Ez az első kérdésem. A második konkrét kérdés hasonlóképpen ahhoz, amit Mihály Kramer is elmondott, illetve Michael. Szeretném önöktől hallani, hogy a kompetencia felosztást, ami jelenleg most még nem egészen világos az Európai Vasúti Ügynökség, illetve a Nemzeti Biztonsági Hivatalok között, hogyan képzelik tehát ezt el? Szükség van egy együttműködési formára, de hogyan látják önök a hatáskör megosztást, hogy mindez ne vezessen újabb akadályokhoz, akár bürokratikus, akár technológiai jellegűek legyenek azok. Tudjuk, hogy nincs még irányel, de hogyha nincs megfelelő jó szendék ezen megoldása, ez nem is fog sikerülni. És a harmadik kérdés, sokat beszéltünk a tanúsítványokról, meghallgatásról meghallgatásra növekszenek ezek a költségek, most már 1,6 millió euróra rúgnak. Milyen bürokratikus költségek és milyen technikai költségek merülnek fel? Mit lehet nagyon gyorsan leépíteni, hogyha megvan a jó szendék? És mit kell még mindig beruházni, amíg nem el rendelkezésre a technológiai harmonizáció? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük ezeket az előadásokat. Volt egy megállapítás, azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti biztonsági hatások, hatóságok, ügynökségek nagyon fontosak. De nem tudom, hogy egy ilyen ügynökség ma el tudja végezni megfelelően a munkáját. Ezzel kapcsolatban vannak kétségeim. Nos, a tanács megbeszéléseinek eredményeként az az érzés, hogy a tagállamok vonakodnak attól, hogy a jövőben is alkalmazzák a nemzeti biztonsági előírásokat. De talán az egyszerűsítés helyett nem szabad, hogy még további szabályokat állítsunk elő, a nemzeti szabályok felett még legyenek e, európai szabályok is. Tehát szerintem azt kellene bemutatni, hogy hogy a jövőben a biztonsági szint az megfelele majd a mostaninak, vagy akár magasabb is lehetne. Tehát el, ilyen szempontból kellene megítélni ezeket a biztonsági előírási terveket. És aztán szükség van arra is, hogy lássuk, hogy milyen tudást, milyen kapacitást kellene ezeknek az ügynökségeknek biztosítani. A kollégáim is említették már, hogy átmeneti időszakot élünk meg, az Európai Ügynökséget erősítik, és a nemzeti ünnepségeket gyengítik. És hogy lehet, tehát a kérdés az, hogy hogy lehet ezt helyesen megtenni, mik lesznek a különböző hatáskörök. Az átmeneti időszakat, időszak végén tudni kell, hogy mit kell nemzeti szinten szabályozni, és mit kell az európai ügynökségnek szabályozni tehát vannak itt kérdőjelek, de azért köszönöm a, az előadásokat. Három percet kap a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönjük az előadóknak a nagyon érdekes előadásokat. Konkrét kérdéseim vannak. A holland vasút képviselője azt mondta, hogy alapvető problémák vannak a javaslattal kapcsolatban és az nemzeti biztonsági ügynökségekkel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a tagállamoknak maguknak kell megállapítani, hogy hogy tudják elérni azokat a célkitűzéseket, amelyeket az Európai Bizottság szám, szabott meg számomra. Nos, a konkrét kérdésem az, hogy mik ezek a célkitűzések, hogy lehet ellenőrizni, hogy elérték-e őket, és hogy lehet megvalósítani, hogyha nem valósítja meg ezeket a célkitűzéseket egy tagállam, akkor hogy lehet rávenni, hogy ezt megtegye? Ugyanis ez az elgondolás nem mindig a legjobb eredményeket hozza. Tehát kitűzzük a célkitűzéseket, e, és aztán nem mondjuk meg, hogy hogyan érheti el ezt a tagállam. Aztán az időtartamokat illeten, a határidőket illetően, az a véleményem, mint e, Mátyőnek is, amikor említette a belga-luxemburgi e, különbséget, itt alapvető kérdésről van szó. És ez az engedélyek megszerzésének a határidejét illetően van. Azt mondjuk, hogy a nemzeti ügynökségek nagyobb szerepet kapnak, ugyanakkor aztán máshol azt mondjuk, hogy az Európai Ügynökség kap nagyobb szerepet, tehát akkor a megjegyzésem ezzel kapcsolatban az, hogy szerintem európai szinten van a megoldás kulcsa ugyanis hogyha műszaki ismeretekről van szó, amelyek nagyon különleges ismereteket igényelnek, akkor ezekkel kapcsolatban az Európai Ügynökségnek kell ehhez mandátumot adni, és az Európai Parlamentnek is ezzel kapcsolatban meg kell hozni a szükséges intézkedéseket, Koricsek úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hát úgy érzem, mintha egy rossz filmet néznék, ugyanis amikor az édesapám egy mozdonyvezető volt, akkor ö, Európában ö, is vezethette a mozdatot, nem voltak ö, problémák. Most pedig 11 különböző rendszer van. Hogyha ö, az Európa valóban működik, és az Európai Vasúti Ügynökség is működik, és a különböző tanúsító hatóságok, akik utas, tehát személyszállítás, teherszállítás, stb. és az infrastruktúra iránt felelősek, akkor ezeknek a szempontjából kell a követelményeket egységesíteni. Hogyha nem tudjuk ezeket az eljárásokat és a technikai követelményeket egységesíteni, akkor tulajdonképpen nevetségesé tesszük magunkat. Ugyanakkor tanúsítványok elismerését illetően is meg kell határozni, hogy mik a következmények, tehát azt kell megállapítani, hogy mi lesz egységes az EU-ban. Enélkül jártathatjuk a szájunkat, de semmit sem fogunk elérni. Az egyetemi intézményeket képviselő azt mondta, hogy mindenki számára egyenlő képesítést kell és vizsgákat kell megállapítani. Hogyha 17 különböző vizsga van, akkor az nem hozza meg az eredményt. Nem egyetlen ügynökségre van szükség, hanem egységesített követelményekre és tanúsítványokra mert különben csak lehet, hogy ez egy szép vitaklub lesz. Köszönjük szépen! amikor a nagyapja mozdonyvezető volt, akkor fantasztikus gőzmozdonyok voltak, amelyek valóban átjárhatók voltak, mármint hogy interoperabilitások voltak. Jó, menjen úr két percben. Köszönöm szépen. Az utóbbi hetekben már egy csomó ülésen konszenzusra jutottunk, hogy valami egységes biztonsági tanúsítványra van szükség, bizonyítványra van szükség. Nos, hogy lehet a különböző hálózatoknak a problémáit egy egységes ilyen tanúsítványban megoldani. Nem arról kell gondolkodnunk, hogy ez hogyan nem lehet lehetséges, hanem arról, hogy hogyan lehetséges. Amikor ma reggel a reggeli közben beszéltünk a brit és, és szárazföldi elektromos hálózatokról, a pentográfról, akkor nem gondolkodtunk arról, hogy lehet-e olyan pentográfot előállítani, amely mind a két rendszerre használható. Tehát hogy ez most egy európai tanúsítványt kap-e, de az más hálózatokra nem jó, más hálózatokra lehetne más tanúsítvány. Beszéltünk a balti vasutakról, és Svédországnak is más a hálózata. Tehát arról kell elgondolkodni, hogy a részleteiben hogy fogjuk ezt a problémát megoldani. Hiszen egységes biztonsági tanúsítványra van szükség végül is. Ki fogja ezt kiadni, az ERA, vagy a nemzeti biztonsági hatóságok, ügynökségek, amelyek ezt kiszervezik. Nos, ezt is meg kell vizsgálni. És én úgy látom, hogy az errának a forrásai is szerepet játszanak ebben hogy szükség van egy nagy központi hatóságra, vagy a nemzeti hatóságok is kiadhatják ezt az egységes biztonsági tanúsítványt. Szerintem igen. Aztán Michael kérdése, a vitás kérdések megoldását illetően Szerintem szükség van ilyen vitarendezési testületre is, és lehet, hogy ez az erre a szerepe lenne, és szeretném a kollégák véleményét hallani. Köszönöm, elnök úr. We are in a, in a catch 22. 22-es csapdájába kerültünk már megint. ha nem lett volna meg a tolmácsoknak a 22-es csapdája, akkor gyorsan megnézhetik az IMD-ben, ahol a katonai mentalitás paródiájaként írják le, és a bürokratikus társadalom paródiájaként. Mire próbálok itt kiukadni? A fokozatos megközelítés elve nagyon közel áll a szívemhez. és igaz ez a Nemzeti Vasútbiztonsági Hatóságok és az Európai Vasútügynökség együttműködésére is. Csak hogy a tagállami szinten fegyelmlet szakértelem ne vesszen el. De hogyha valóban pénzt és időt kívánunk megtakarítani ezzel az egésszel, már pedig, ha jól értettem, ez a cél, hogyha valóban fokozatosan tesszük mindezt, akkor több időt és pénzt fogunk elpocsékolni, mint tettünk volna nélkül. Legyünk tehát őszinték. Szerintem az egyetlen működőképes modell az, hogyha a jó néhány tagállami hatóságot megszüntetünk. Ha ezzel nem erre nem vagyunk képesek, akkor felejtsük el az egészet. Hiszen akkor nem fog működni. Nem lesz ez így működőképes. Hogy tudjuk megőrizni a tagállami szinten felgyülemlett szakértelmet? Egy közös európai eh, ügynökség a megoldás. Ott keresendő a válasz. Köszönöm. Thank you, Mr. I'll... Köszönjük, kollega. Visszatérünk akkor a szakértőkhöz, akik remélhetőleg tudnak válaszolni a feltett kérdésekre. Elsőként Gortazar Obieta úr, parancsoljon. Bueno, <clears throat> primero quisiera responder a, a Bilbao. Mindenek előtt Bilbao asszonynak válaszolnék, mégpedig rendkívül világosan. Az engedélyeztetés átlagos ideje gyakran súrolja a két évet. Nagyon sok mérnök két évig dolgozik ezen, ahelyett, hogy sokkal érdekesebb kérdésekkel foglalkozna Európa, illetve az országa számára, valamint a vállalataik számára. Ami pedig a költségeket illeti, elmondanám, hogy ezek természetesen változóak, de általában 10%-át teszik ki a költségek a járművek árának. Tehát ezek jelentős költségek. És ez más kérdésektől is függ, mert hogyha nem ö, adják át a járműveket a megfelelő határidőn belül, akkor a vállalatnak kell szankciókat fizetnie, büntetéseket fizetnie. Tehát itt két probléma van. Egyrészt ezek a, az ügyek nagyon sok emberi erőforrás lefoglalnak, ezek a bürokratikus ügyek, és ö, mások pedig ö, gyakorlatilag azon dolgoznak, hogy ez az, elő, ez az eljárás akár két évre is nyúljon. Aztán mások feltettek még kérdéseket a negyedik programmal kapcsolatosan, a negyedik vasúti csomag az erát a jövőként jeleníti meg. Még pedig annak zárogaként, hogy minden országban a homogén módon lehessen működni. Mindenkinek tudnia kell, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy az adott vonatok, szerelvények a megfelelő síneken működhessenek. Ez a negyedik vasúti csomag nem rendelkezik negatív vonásokkal. Kramer úr elmondta, hogy semmi pozitívat nem látott a javaslatainkban. Én úgy vélem, hogy a javaslat jelenlegi formájában rendben van. Beszéltünk itt már problémákról, elmondtuk, hogy úgy véljük, hogy a nagy problémákat ez a javaslat igenis megoldja, hiszen itt az időkről, a határidőkről, a pénzről van szó, illetve arról, hogy a szakértőinknek gyorsabban kellene megoldaniuk a felmerült problémákat. igazatul elmondanám, hogy elengedhetetlen az, hogy a nemzeti biztonsági hatóságok szakértői továbbra is dolgozzanak ezeken a kérdéseken, mert a hatásköröket nem veszíthetik el, ők rendelkeznek a szükséges hatáskörökkel, ezt ki kell aknázni, és az átmeneti időszak alatt hiszen itt nem lehet mindent két vagy három, vagy akár öt év alatt elérni. Mindenképpen ki kell aknáznunk ezen személyek szakértelmét, olyasmamivé átformálva azt, amely a jövőt jelképezi. A szakértőknek, kompetenciákkal rendelkezőknek kell lenniük, és nem lehet olyan ügynökséget létrehozni, amely csak egyes témaköröket ismer. Mert természetesen nagyon sokan rendelkeznek szakértelemmel a tudományos világban és a vállalatoknál, de hogyha egy ablakos rendszert akarunk létrehozni, annak érdekében, hogy a vonatok biztonságosak legyenek, akkor ezt a lehető legrövidebb időn belül meg kell tenni. Ik, eh, ik wil even reageren op. Eh, Nos, elnök úr, Debeker úr kérdésére szeretnék reagálni. Ami Hollandia megközelítését illeti a koncesziók tekintetében, illetve arról is beszélnék, hogy hogyan nézzen ki a jövő. Itt a versenypozíciókról van szó Európa esetében, és szeretnénk, hogyha ez a lehetőleg erősebb lenne. Úgy véljük, hogy egy jelentős dolgot elértünk, ez sok régió esetében érvényes Európában, különösen Hollandia esetében. Azt akarjuk, hogy a személyszállítás részrenye még inkább növekedjen, és hogyan lehet ezt elérni? Nos, Hollandiában, hogyha megnézem, hogy a holland utasok mit is akarnak, sok közvetlen összeköttetést akarnak, hogyha megnézzük a helyzetet, akkor elmondhatjuk, hogy 75% az utasoknak A pontból B pontba közvetlenül el tud jutni, mert az egyszeres mindig időveszteséghez vezet, és természetesen az sok elégedettsége is csökken az átszállások következtében. Éppen ezért mindent megteszünk azért, hogy Hollandiában ne aprózzák fel a hálózatot. Aztán meg kell néznünk, hogy a hatóságok hogyan kezelik a koncesziók kérdését. Itt a lényeg a pontosság az ügyfelek számára és más tényezők, amiket a jövőben még bizonyosan javítani lehet a negyedik vasúti csomag keretében. Azt hiszem, hogy rendben van az a csomag. Nagyjából ez a reagásom a kérdésre. Vadillo. Garcia Vadillónak van hozzáfűzni valója? It has been mentioned. Elhangzott, elnök úr, hogy amennyiben a tagállami hatóság és az Európai Ügynökség között véleménykülönbség van, akkor az Európai Ügynökségnek kell meghozni a végső döntést. Ez való igaz, ugyanakkor hozzáfűzném azt is, hogy az ERA, tehát az Európai Ügynökség döntését követően figyelembe kell venni, hogy ki ellenőrzi az ellenőrt. Ez a kérdés, hogy ki ellenőrzi az Európai Ügynökséget, hogyha ilyen véleménykülönbség van. Mi van akkor, hogyha az Európai Ügynökség hibázik, vagy nem megfelelő válaszol, re, reagál? Ezt költségekkel, további költségekkel járhat. az európai szabályozás egy extra szinttel pontja lesz a szabályozásnak. Persze ez igaz, de végső soron lesznek dolgok, amik nem jelentenek pluszköltséget, mert mindig is, egyébként is így folytak a dolgok. Például 17 különböző teszt van, hogyha például a átjárhatóság műszaki szabányait nézzük, a ts akkor vannak olyan hasznos szabályok, amelyek évtizedek óta érvényben vannak a vasúti ágazatban, hogy ezt vagy ezt vagy ezt hogyan kell ellenőrizni. Gondolok itt az EN szabványra, vagy az EIC kiadványokra. Tehát készült olyan munka, hogy végeztünk olyan munkát, ami bizony egyszerűsíti a folyamatokat. Köszönjük. Következik Mikko Peris. Köszönöm, elnök úr. Nos, a ügynökség és a tagállami hatóságok közötti egyértelmű munkamegosztás megoldható, világosan szabályozható. Egyébként szívesen segítünk abban, hogy intelligens megoldásokat találjunk, főként az elszigetelt vasúthálózatokra vonatkozóan. és valóban nem mindegy, hogy egy mozdonyt mondjuk határon belül, vagy egy harmadik országban akarják az vasút vonalon. Ez valóban nem mindegy. Ami pedig az átfogó technikai rendszert illeti, ez nem csak a hatékonyságot nevelni, hanem az engedélyeztetési eljárás időjét is lecsökkenteni. Azt hiszem mindenki egyetért abban, hogy jelenleg túlságosan időigényes ez a folyamat. És egy ilyen fontos, hogy egy ilyen engedélyeztetési eljárást meghatározott időn belül végezzünk el. Köszönjük, Dionori úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Az átlag idő illetően nem olyan könnyű egy konkrét számot adni, az előadásomban például említettem a 7 évet e, csak egyre. A mozdonyok esetében három hónaptól egészen három évig terjedhet. A vonatokat illetően szintén lehet 7 év és három hónap. Tehát, hogyha csak egy átlagó számot említünk, az akkor nem igazán szól az egészről. Attól függ, hogy milyen típusú járműről van szó, aztán, hogy először, vagy pedig újra ta, kap tanúsítványt. Szile úr kérdezte, hogy mi az észszerű költsége az engedélyezési és tanúsítási eljárásoknak. Mielőtt ezt megválaszoljuk, akkor, megválaszoljuk, akkor egy olyan egységes európai eljárásra van szükség, amely alapján a hatóságok kiadhatják ezeket a biztonsági tanúsítványokat, és megfelelő beruházásokat is eszközölhessenek ekkor lehet aztán az észszerű költségeket megállapítani. Ahogy Kramer úr is mondta, ehhez és, és Gross úrnak a példája is pontosan rámutat, hogy ezeket a problémákat a szabványosítás hiánya okozza. Aztán a hatásköröknek a megosztása nem könnyű egy ilyen rövid vita során megállapítani ezt. A fontos dolog az, hogy a működtető és a gyártók számára biztosítsuk azt, hogy egy független, nem nemzeti döntést hoznak a pályázat esetében. Ez nem történik meg azonnal, hiszen az ügynökségnek nincsen meg a szakértelme a különböző tagállamokat, illetően ezért van szükség a nemzeti szakértőkre. De az ügynökség szerepe az, hogy igent vagy nemet válaszoljon, de kellene, szükség van még a nemzeti szakértőkre, de a nemzeti szakértők a műszaki ismereteket fogja adni. Még csak a felére válaszoltam a kérdéseknek, és már alig van e, időm. Csak egy utolsó megjegyzésem lenne. Szükség van e, a nemzeti szakértelemre, és az ügynökségnek e, milyen szerepe lenne, például a vitarendezésben. Hogyha az Európai Ügynökség hozott egy döntést, akkor az ellen nyilván lehet fellebbezni. Tehát lenne egy olyan ombudsman, a, akikhez fordulhatnak a fellebbezésükkel. De ez nem minden nap fog megtörténni, inkább ritkábban. Köszönöm szépen, elnök úr. Vilba asszony, mának van még kérdése? Röviden kérem. sajnos. egy kérdésem lenne Garcia úrhoz, aki elmondta, hogy talán lesz egy javaslat. Ki ellenőrzi az ügynökséget, és mi lehet a megoldás, hogyha nem ez a megfelelő? Most azt hallottuk, hogy egy új elképzelés alakult ki. Ön mit javasolna ezzel szemben? Aztán az első felszólalásában beszélt a Safety Rail programról, Nos, itt öt kutatási vonal van, és ön szerint az egyetem világából a kutatás részéről érkezhet-e hozzájárulás a problémák megoldásához, amik felmerültek a negyedik vasúti csomag összefüggésében, és kivel vetjük majd fel a kapcsolatot? Era quién controla la agencia Köszönöm a két kérdést. Az első kérdést illetően, hogy ki ellenőrzi az ügynökséget, azt hiszem gyakran felmerül ez a probléma az európai intézményekben, hiszen itt vannak olyan szervezetek, amelyek tagállami hatóságokat ellenőriznek, és amikor ezen szervezet nem helyes döntéseket hoz, akkor ugye fellebezéssel, panaszsal élnek, és ezt megfelelő utakon ki kell vizsgálni. Ezen konfliktusokat is szemítésbe kell venni. Egyes esetekben olyan döntések születhetnek, amelyek nem szigorúan technikai szempontokra alapulnak. Noha ezen döntéseket csupán technikai kritériumok mentén kellene meghozni, hogyha itt a mérnöki tudományokról vagy egyébről beszélünk. Gyakran más sokokból hozzák ezeket a döntéseket, más alapon, és ilyen esetben mindenképpen szükség van egy fórumra, amely ezen hibákat kiigazítja. A Safety Rail javaslattal kapcsolatosan ez egy jelentős példa lehet. A gyártók részéről elmondták nekünk, hogy a tanúsítási folyamatok nagyon hosszadalmasak lehetnek, és néha rengeteg tesztkilométert követelnek, több napos tesztfuttatásokat a járművek esetében, olyan beruházásokkal, amelyek nagyon nagy költségeket tesznek ki, több tonna acél mozgatásáról van szó ilyen tesztek esetében, és elmúlt években itt olyan technikák születtek, amelyek képesek szimulálni ezen járművek mozgását már egy a konstrukciós folyamat egy előzetes szakaszában. Így módon a tesztek szemet, a reális tesztek szemet csökkenteni lehet, és így ez költségcsökkentéshez vezet a gyártók szemére, és azon hatóságok vagy országok szemére is, amelyek ezen szerevényeket megvásárolják, tehát végeredményben valamennyi polgár számára. Egy kotatási projekt a Shift to Rail például, amely a Horizont 2020 belül helyezkedik el. Ez növeli az ismereteket, erősíti az ismereket, ismereteket, és ez bizonyosan javítja majd a helyzetet, csökkenti a költségeket, és így a vonatok hamarabb forgalomba állhatnak, és a biztonság is növekszik, hiszen a biztonság alapvető jelentőségű. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy ez csak egy rövid kérdés lesz, de nagyon hosszú vita van. Három percet kapott délelőtt a bizottság képviselője, de hosszabban szeretne hozzászólni, arra nem lesz most alkalom, tehát kérem, legyen rövid. Köszönöm. 10 perc elég lesz. Nagyon szépen köszönjük ezt a meghallgatást, és köszönjük a szakbizottságnak is, és az e, a raportoroknak, hogy foglalkoztak a negyedik vasúti csomagnak minden szempontjából. Ez egy integrált csomag, amely az egységes európai vasúti térséget szeretné e, lezárni. És azt hiszem, hogy ennek a csomagnak a fő eleme az egységes tanúsítás és az ERA szerepe, amely egy infrastruktúra irányító és a vasúti vállalkozásoknak, társaságoknak a meglévő és jövőbeli működtetőivel kapcsolatban. Épp ezért nagyon eh, hálás vagyok, hogy a TRAN bizottság már foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Eh, nézzük, hogy miről is szól ez a negyedik csomag. Nyilván a vasútról, hiszen ez a központi eh, közlekedési szereplő. Nyilván ezt nem kell itt részletesen magyaráznom. Nyilvánvalóan van egy ipari ambíció is, erről ma délután hosszasan hallottunk, a Shift to Rail kezdeményezésről, amely kiegészíti a negyedik vasúti csomagnak a technikai pillérét. Egy teljes belső piacot akarunk, nem 25 különböző rendszeret, hanem olyan vasúti ipart, amely a termékeit eladhatja Európában, de nem csak Európában, hanem az egész világon, hiszen a versenyhelyzete az egyre rosszabb. A szociális dimenziója és ambíciója ennek a csomagnak az, hogy munkahelyeket teremtsen, aztán, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a munkahelyeken, és a, hiszen a vasúti személyzettel kapcsolatban vannak gondok, épp ezért szeretnénk, hogyha a ezt a fontos dimenziót is figyelembe vesszük de ez nem csak a munkavállalókról van szó, hanem a felhasználókról, az állampolgárokról, azokról, akik ingáznak és a vasutat használják erre. Épp ezért nekik szeretnénk biztosítani, hogy ezt a szolgáltatást a vasút nyújtani tudja. Aztán van a gazdasági szempont is, nyilvánvalóan versenyképes vasúti rendszerre van szükség, de a költségekre is figyelni kell. És a negyedik vasúti csomag arról szól, hogy a vasúti ágazatot segítse abban, hogy csökkentse a költségeit. Erről is hallottunk ma délután a gördülő állomány költségeiről. De ugyanakkor az állami költségvetés ről is szó volt a közszolgáltatási kötelezettségekről az ipar és a tagállamok ezzel kapcsolatban tesznek lépéseket, de nehéz a költségeket leforogni. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy bizonyos tagállamokban már milyen eredményeket értek el, akkor a közszolgáltatási szerződéseknek a tendereztetése az akár 25%-kal is lefaraghatja a költségeket. És tudom, hogy az odaítélő hatóságok ennek tudatában vannak. Ennyit az általános kereteket illetően. Most lenne néhány megjegyzésem a különböző részeit, illetően a technikai pillér, amerről ma délután beszéltünk, kapcsolatban csak azt tudom megerősíteni, amelyet az előadók és a képviselők is mondtak, hogy a negyedik csomag integrálni próbálja az átjárhatósági és biztonsági aspektusokat az új jogszabályok, de Michael már hozott erre jó példákat, még nem fedi le az összes lehetőséget. Szükség van egy ablakos és egységes európai eljárásra. Ezt a meglévő struktúrákkal kell létrehozni, köztük a nemzeti biztonsági ügynökségek segítségével az erát az ERA nem tudja helyettesíteni teljességében a nemzeti ügynökségeket, és az ERA és a nemzeti hatások között épp ezért a kapcsolatot meg kell teremteni. Ezen kívül csökkenteni kell a nemzeti szabályoknak a számát, hiszen ez a legnagyobb akadálya az integrált egységes európai piacnak. Ez hosszú folyamat, amelyet az ügynökség már elkezdett a nemzeti hatóságok segítségével. Nagyon nagy falat. És a negyedik csomag feltételezi azt, hogy ezt a folyamatot be lehet fejezni úgy, hogy európai normákra alapítsák az engedélyeket. A különböző hálózatok továbbra is létezni fognak, de a gördülő állomány engedélyeztetése szarán ezt figyelembe veszik. Tehát egy, egységes európai eljárás lesz ezekhez. Végül pedig, amiről talán nem esett túl sok szó ma délután, de benne van a javaslatban, a felelősségkörök megfelelő elosztása, tehát az ERA és a nemzeti hatóságok között, de ugyanakkor a többi fontos szereplők között a kijelölt testületek, az infrastruktúra működtető, a vasúti, vasúttársaságok és a gyártóipar között. A bizottság szeretné a biztonsági irányelv átdolgozatásában meghatározni ezen szereplőknek a feladatát, azért, hogy a felelősségi köröket odaítéljük, ahol szükség van rájuk. Ezen kívül az iparnak a felelősségéről szó van. Nyilvánvalóan a technikai csomag arról szól, hogy a megfelelő keretet biztosítsanak a gyártóknak, gyorsabbá tegye az engedélyeztetést. Ugyanakkor a gyártóipart figyelmeztetjük a saját felelősségére, hiszen a késlekedés az az iparnak is betudható, és az átláthatóbb keret az mindenki számára hasznás lesz. Az irányítást illetően a délelőtti vita alapján azt mondhatjuk, hogy a bizottság javaslatának a fő célja nem csak a liberalizálás, hanem hogy olyan keretet teremtsen, ahol az infrastruktúra működtetők, akik az infrastruktúra irányítás minden aspektusával foglalkoznak, fejleszthetik a nemzeti és az európai infrastruktúrát azért, hogy minden vasúti, vasutat használó embernek az érdekeit szolgálja európai infrastruktúra működtető hálózatot javasolnak, különösen a TEN-T esetében, és az infrastruktúra működtető, és a meglévő társaságok közötti kapcsolatot is meghatározza. Biztos vagyok benne, hogy óvatosan kell ezekkel a rendelkezésekkel eljárni, hogy ezek költséghatókonyak legyenek, és nem, és hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. Hiszen azt hiszem, hogy egy olyan karcsúsított keret áll rendelkezésre, amely biztosítja az infrastruktúra működtetők függetlenségét. Végül pedig hallottunk a szétválasztásról, nyilvánvalóan ez nem egy biztos megoldás, hiszen hogyha az európai szabályozó hatóságokat megnézzük, akkor mindegyik úgy látja, hogy kulcsfontosságú szerepe van, és az átdolgozás valóban biztosítja ez nekik ezt a keretet, de kell egy olyan szerkezet, ahol független kapcsolatuk van, a, szerepük van a különböző szereplőkkel kapcsolatban. Nos, tehát a, szerettünk volna egy keretet biztosítani az innovációra, és az ágazat biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudja oldani, és a társ jogalkotó is képes lesz rá. Köszönjük. Az elnök záró beszéde következik. Mit is mondhatnék? Nos, az kiderült a mai nap során, hogy mindenki reménykedik benne, hogy nem lesz ötödik vasúti csomag. Erre azért eh, nagyobb összeget eh, nem tennék fel, hát a csodákra kicsit azért várni kell, ezt tudjuk. De vasútügyben akármerre indulunk el, mindig problémákba eh, ütközünk. 44 évvel ezelőtt, idén nyáron lesz 44 éve, hogy az Apollo 11 először landolt a Holdon. 44 éve érte el ezt az emberiség, ezt az óriási eredményt. És mégis 44 évvel később egy belga vonat nem tud átgördülni a luxemburgi határon probléma nélkül. Azt hiszem ez mindent elmond ez elmondja, hogy mekkora kihívás ez. Gyakran használom analógiaként a repülés példáját. Hogyha ugyanolyan szabályok lennének a légiközlekedésben, mint vasútra vonatkozóan, akkor ebben a pillanatban egyetlen egy repülő sem lenne levegőben, mert 27 engedélyeztetési eljárásnak kellene eleget tenniük, 27 ilyen-olyan eljárást kellene végigcsinálniuk, ez nem működne ha ez működik a közlekedésben, akkor egyszerűen nem értem, hogy a vasút terén ez miért olyan elképesztően nehéz. Azt értem, hogy a tagállamok megpróbálták a hagyományos vasúttársaságokat, szolgáltatókat valamennyire védeni, óvni a versenytől. A légi közlekedés nem európai uh, hát ez globálisan gondolkodik. Miközben a vasútársaságok még csak páneurópai gondolatokat sem forgatnak a fejükben, igazából a határokon túlra nem látnak el. Amíg ez a hozzáállás nem változik meg, addig mindig falakba ütközünk majd. Manchesteri réptérről Hongkongba lehet eh, és szeretnénk küldeni 13 óra alatt, de Dél-Franciaországból Trafford Parkban nem lehet ugyanennyi idő alatt eljuttatni eh, bármiféle árut. Ez számomra nem logikus. És többen utaltak egyébként erre a nap során, hogy a technikai szabványok terén az Európai Ügynökség milyen eh, szerepet játszon. A TSI rendelet egyébként Michael gyakran utal, a tagállamok egész egyszerűen nem tartják a TSI szabályokhoz magukat. Egyébként az én hazám eh, egyike a bűnösöknek, hogyha van egy jogszabály, akkor ezt be kell tartani. Úgy tűnik számomra, hogy a fő kérdés itt nem az unbundling vagy a szétválasztás, lehet, hogy van, aki ö, eh, a fő kérdés, hanem inkább az interoperabilitás, az átjárhatóság, amihez pedig a technikai harmonizáción keresztül vezet az út. Enélkül az egész fabatkát sem ér. Csak ebben az esetben eh, fordulhat az eh, elő, hogy eh, ne folytatódjon az az eljárás, szerint a, a tagállamok határai mögött mindenki teszi a saját maga dolgát, saját megszokott rendje szerint. Vannak persze elszigetelt vasúthálózatok, ezt is meg kell vizsgálni. Ez az én hazámban is így van, de az átjárhatóság, a technikai szabványa, a kölcsönös elismerése szerintem a legfontosabb. Az egész vasúti csomagban. Köszönöm még egyszer minden vendégelőadónknak, minden hozzászólónak. Ne becsüljük alá az előttünk álló munka nagyságát. Hallottuk, hogy eltérnek a vélemények. Volt, aki azt mondta, hogy ezt nem lehet, volt, aki azt mondta, hogy azt viszont muszáj. Nem lesz könnyű dolga az előadóknak, hogy valahogy közös álláspontot alakítsanak ki, és aztán még meggyőzzék az egész szakbizottság összes tagját, hogy, vagy tagjának többségét, hogy így kell előre lépnünk, utána pedig a parlament egészét, hát van feladatunk bőven. Ehhez sok sikert kívánok az előadó, előadóinknak. A módosító indítványokról, sőt magáról az első változatáról a jelentésnek majd még vitázunk bőven. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak. Vannak még megjegyzéseink. Május 29-e szerda reggel 9 órakor folytatjuk a következő ülésekkel. Köszönöm mindenkinek, köszönöm a tolmácsoknak a munkájukat, és ezzel az ülést berekeztem.